Dear colleagues, good afternoon. Jó napot kívánok, kezdjük el. This meeting of the Committee on Legal Affairs. A jogi szakbizottság ülését. Szokás szerint a napirend elfogadásával kezdjük. Azt javaslom, hogy a hetes napirendi pontot a tízes után tegyük, a nyolcast halasszuk el, a 23-ast szintén halasszuk el, és a 27-est pedig a 13-as után tegyük. Nem látok kifogást, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintem bejelenteni valóm nincsen jelen pillanatban, úgyhogy azonnal kezdhetjük a 3-as napi rendi ponttal az érdemi munkát, meghallgatás a marakesi szerződés és a benne rejlő lehetőségek kiaknázása címe. Üdvözlöm az Európai Parlamentben a vendégeinket, akik elfogadták meghívásunkat, hogy eljöjjenek és magosszák tapasztalataikat velünk. szeretnénk meghallgatni önöktől azt, hogy mik a marakesi szerződés eredetének a történetei. Ez a vakok és gyengénlátók részére fogja hozzáférhetővé tenni a könyveket és egyéb irodalmi termékeket. Az Európai Parlament két jogalkotási javaslatot értékel, amelyekkel az Európai Unióban végre fogjuk hajtani ezt a szerződést. A végrehajtás olyan pillanatban még kihívások elé néz, és azt szeretnénk, hogyha elmagyaráznánk, hogy elmagyaráznák, hogy miért, és hogy lehet ezeket az akadályokat leküzdeni. Emlékeztetném önöket arra, hogy korlátozott idő el a rendelkezésünkre, ezért 8 percet kapnak a felszólalóink fejenként. Szeretném üdvözölni a véleményt alkotó szakbizottságok jelenlévő tagjait is, kívánom, hogy ők is vegyenek aktívan részt a vitában. Legelőször Mária Martin Prád asszonynak a Connect főigazgatóságról adnám meg a szót, aki elmagyarázza a szerződés eredetét, hogy hogyan tárgyalták végig a szerződést, és hogy miért fontos a marakesi megállapodás, marakesi szerződés. Öné a szó. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kap az Európai Bizottság arra, hogy részt vegyen ebben a meghallgatásban. Azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy beszélni egy kicsit arról, hogy hogyan is született meg a marakesi egyezmény, illetve a tárgyalások hogyan folytak. Összefoglalás képen, annyit mondhatok, hogy hosszú szantartó ö, tárgyalások eredményeképpen jutottunk el ide, de hát ez nem meglepő. A több oldalú nemzetközi megállapodások, szerződések, egyezmények, bármiféle témában belejött a szerzőjogokat, nyilván olyasmi, amihez nem kevés idő szükségeltetik, mutatja a tapasztalatunk. A marakesi szerződésről a tárgyalások a mm, szellemi tulajdonjogokért felelős nemzetközi szervezeténből indult ki az egész 2008-9-ben, amikor is a tárgyalások, vagy az, az komolyra fordultak, a szerzőjogok, illetve mm, ezzel összefüggő jogok témájával foglalkozó állandó bizottságban indult a munka. Came from the potential beneficiaries themselves. There was a lot of time and a lot of effort. Nagyon sok időbe és erőfeszítésbe került az, hogy a vakokat és gyengénlátókat képviselő szervezetek véleményt nyilvánítsanak, Európán kívüli és Európán belüli szervezetek, hiszen a valóban a kedvezményezettek igényei szerint szeretük volna alakítani. Brazília, Ecuador, Paraguay és aztán később Mexikó voltak az elsők, akik akik a kezdeményezést megtették, aztán persze később többen csatlakoztak Amerika és az Európai Unió. De hát ez már történelem, kevésbé fontos ez a téma. Alapvetően arról is szólt a vita, hogy szükség van egy szerződésre arra, hogy megoldjuk ezt a kereset. Akik ott voltak, vagy emlékeznek, azok tudják, hogy az Európai Unió álláspontja először az volt, hogy nincs szükség szerződéses keretre. Aztán az eszmecsere a tárgyalások hosszú folyamatának a végére megváltozott az álláspont. Mindenkinek ugyanis jobban kellett érteni a pontosan milyen kihívással kell szembenéznünk. 2011-12-re azt hiszem, hogy mindannyian úgy éreztük, hogy egy diplomáciai konferencia következik 2012-ben, megszületett egy alapjavaslat, aztán a diplomáciai konferencián beindultak az érdemi tárgyalások, aztán a Vipónak volt egy rendkívüli közgyűlése, ahol elfogadták erre a mondatumot, Marrakesben folytak a diplomáciai tárgyalások 2013. júniusában. Proposal, so basically we got to... Az alap javaslatot tovább csiszoltuk, finomítottuk, így jutottunk el a marakasi szerződés jelenlegi formájához. Uh, Amikor már elkezdődött a diplomáciai tárgyalások folyamata, maga a diplomáciai konferencia, akkor azt hiszem, hogy a tárgyaló felek részéről a megegyezésre törekvés szándéka tényleg kimagasló volt. Volt tehát erre vonatkozóan egy olyan politikai lendület, amit ki tudtunk használni, alapvetően mégiscsak a, a kedvezményezettek, tehát a vakok és gyengén látók érdekképviseleti szervezeteinek a véleményét próbáltuk szem előtt tartani és az igényeit. A szerződés egy kompromisszumot jelentett, hiszen rengeteg ország véleményét kellett valahogy összeegyeztetni, legyen szó Amerikáról, vagy Ausztráliáról, vagy a latin-amerikai országról, az afrikai csoportról, vagy az ázsiai tárgyaló felekről. Mégis úgy érzem, hogy a kompromisszum nagyon kiegyensúlyozott megoldást nyújt. Lehet, hogy a szövegezés lehetne tisztább, világosabb, de hát önök is jól tudják, hogy hogy van ez, amikor diplomaták leülnek a tárgyalóasztalhoz. Volt benne némi újdonság is, hiszen most először egy olyan szerződésről van szó, amely a szerzői tulajdonjogokra vonatkozó kivételeket és korlátozásokat járja körül, kötelezővé téve és elérhetővé téve a határon átnyúló cserét. Miért olyan fontos ez? A marakesi szerződés mitől olyan különleges? Tehetik fel a kérdést. Nos, a nemzetközi közösség felismerte annak a szüksége, szükségét, hogy erre a problémára egy konkrét megoldást javasoljunk, mert making of special formats of works uh, so they are accessible hiszen akik a hagyományos nyomtatott irodalmat ilyen vagy olyan oknál fogva nem tudnak olvasni, azok számára más alternatív formátumban elérhetővé tenni ugyanezeket a műveket. Ez volt az az igény, amelyre megpróbáltunk itt valahogy megoldást adni, keresni. Ezért persze együttműködésre volt szükség, kik között, a különböző országok között, Európa között és azok között, akik megpróbálnak a gyengén látóknak segíteni, hiszen Európában francia, angol, német, spanyol nyelveket is használunk, amelyet a világ számos részén is használnak, tehát ez a kedvezményezetek szempontjából nagyon sajátos igényt próbált kielégíteni, hiszen joggal merült fel az az igény, hogy ezekhez a művekhez ők is hozzáférjenek akadálymentesített, vagy általuk is fogyasztható, elérhető formában. Tehát a cél az volt, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsuk azt, hogy a, a, a fogyatékkal élők számára lehetőleg ugyanakkor is ugyanolyan könnyedséggel eh, hozzáférhetőek legyenek ezek a művek. Most az következő szakasz az, hogy Európában ratifikáljuk ezt a szerződést. Az Európai Bizottság el is kezdte ezt a folyamatot ratifikáció ügyében. Eh, a tanács asztalára tettünk erre vonatkozóan egy javaslatot. Ha megszületik a bíróság véleményállásugrásra megszületik ez ügyben, akkor tudunk érdemben tárgyalni erről. Először a saját házunk táján kell rendet tenni az ügyben, hogy pontosan kizárólagos hatály vagy megosztott hatáskörű szerződésről van e szó. Úgy érezzük mi az Európai Bizottság, hogy ez egy olyan dosszié, amely gyorsított eljárást érdemel a tegyelások szempontjából, az előadó és a parlament erre vonatkozóan. Igen, igen, mindjárt befejezem, elnök úr. Úgy érzem, hogy önök sokat segítettek, hiszen ez hatása van a tanácsra, és láthatják, hogy ott is komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy gyorsított eljárásban kezeljék ezt a e, dossziét. Láttam, hogy már lendítette a kalapácsát, elnök úr, úgyhogy be is fejezem. Köszönöm, bölcsen jár el, hogyha most befejezi. Here. Most pedig a meghívott vendégeink közül az elsőnek adom meg a szót, Wolfgang Angelmannnak, aki az Európai Vakok és Gyengéllátók Szövetségének elnöke. Előadásában arról lesz szó, hogy a megállapodás végrehajtásának nehézségeit hogyan lehet -e elkerülni. Önél szó, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ezzel szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy megszólaljak a marakedi, marakesi egyezményről. Hölgyeim és uraim, az Európai Vakok Szövetsége nagyra érdek, értékeli az Európai Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy két javaslatával, mely a digitális egység és belső piaci stratégia részét képezi, a marakasi megállapodás végrehajtását segítse elő. Azt reméljük, hogy az Európai Parlament és a tanács mi hamarabb megállapodnak ebben annak érdekében, hogy jog e, szabályá váljék ez a tervezet. Ugyanakkor egy-két módosító módosítás kapcsán az Európai Vakok Szövetség, vagy vak unió komoly aggályokat fogalmazott meg, és mindenfajta javaslatot, amely módosítaná ezt a irányelv tervezetet eh, elutasít, hiszen ez a kultúrahoz való hozzáférés jogát a vakok és gyengéllátók számára nem tenné lehetővé, és komolyan veszélyeztetné a javaslat az Európai Bizottság javaslatát. Részleteiben szólva. A kereskedelmi hozzáférhetőségről. Hogyha az ember vásárolhat egy könyvet, akkor ezt kölcsön is, ki is kölcsönözheti. Úgy tűnik, hogy egy-két szereplő ö, lobby tevékenysége az ö, szerzői szomszédos jogok területén éppen ezt próbálja elhitetni velünk a marakesi megállapodás végrehajtása során. Ugyanakkor a marakesi megállapodás éppen azokat szolgálja, akik fogyatékosságuk miatt nem tudják olvasni a könyveket. A vakok vagy dizlexiások számára a hozzáférhető könyvek dézi formátumú audióban, vagy nagy nyomtatású, betűtípusú nyomtatásban, vagy breírásban szerepelnek. Ugyanakkor a lobbisták azt mondják, hogy csak azokat a könyveket, amelyeket vásárolni lehet, lehet a könyvtárakban is tartani. Hát gondoljanak bele, hogyan nézne ki egy megszokott kormány könyvtár, ha olyan ö, könyveket tudnak kizárólag csak az állományában tartani, amelyet a nagy közönség is megvásárolhat. A kereskedelmi hozzáférhetőség elvett ilyen módon, tehát a marokosi szerződés ö, céljait aknázza alá. És elsősorban is diszkriminatív volna a vakokkal szemben. A látó emberek a legtöbb könyvet ingyen vagy alacsony tagdíjért a közkönyvtárokból szerezhetik be, a vakok és gyengéllátók ugyanakkor ezzel a lehetőséggel nem rendelkeznek. Másodszorban hatalmas bürokratikus terhet róna ez a könyvtárakra, valamint a különböző civil társadalmi vagy civil szervezetekre, és jogi bizonytalanságot teremtene, amely végső soron a határokon átnyúló ö, hozzáférhető könyvek határokon átnyúló vajt, való megosztását nehezíteni meg. Harmadsorban, ez az elv, ezen elv érvényre juttatásom akadályozná a könyvipar működését is, hiszen a marakesi szerződés azért jött létre, mert a piaci elven nem mindig váltak hozzáférhetővé a művek a vakok és gyengéllátók számára. Ilyen módon, tehát a kereskedelmi hozzáférhetőség fogalma nincs is definiálva. Hol, milyen módon, milyen áron, milyen formában. Ezek tisztázatlan kérdések. Ötöd sorban ez jelentősen korlátozza a hozzáférést azon vakok számára, akiknek alacsony jövedelmük. A második problémánk az úgynevezett compensatory remuneration, vagy a kompenzatív kiegészítő díjazás elvere vonatkozik. A Ideális esetben a kiadók hozzáférhető formában adják ki a már korábban kiadott műveiket azért, hogy a vakok, gyengéllátók, dizlexiások vagy más olvasási fogyatékkal rendelkezők megvásárolhassák ezeket a könyveket, mint bárki más. De akkor, amikor az oktatási célra, vagy szakmai célra kiadott szakirodalomról van szó, ezen a területen semmilyen előrelépést nem látunk. Csupán technikai intézkedések nem oldják meg azokat a problémákat, amelyekkel szembenézünk, például a komplex táblázatok, oszlopokban szereplő layoutok, képek, beszéd, buborékok kérdését nem oldja meg a bukfemin, vagy a könyve éhség, vagy a könyvtolvató megfosztottság problémáját kell um, megosztani. Az olyan szervezetek, mint az EBU, vagy az ONCE Spanyolországban, vagy az RNIB az Egyesült Királyságban, mind azon dolgoznak, hogy a könyvek kett saját költségük alapján vakok és gyengéllátók számára hozzáférhetővé tegyék. Ezek a szervezeteket magán ö, alapítványok működtetik, és néhány ritka esetben pedig az állam szűkös költségvetéssel látja őket. Ezek non-profit, vagy nem profit ö, alapon működő szervezetek, nem kereskedelmi szervezetek, és ö, ezek a szervezetek engedélyezett vagy autorizált egységek és a kedvezményezettek a marakesi szerződés alapján is kedvezményezettek, és éppen ezért nem járulunk hozzához, vagy nem támogatjuk, hogy e definíciót korlátozzák. Mindezt figyelembe egyértelművé tettük, hogy az úgynevezett compensatory remuneration, vagy kompenzatív öm, költségtérintés dupla terhet róna azokra a szervezetekre, akik magukra vállalják annak a terhét, hogy hozzáférhetővé tegyék a könyveket vakók és gyengüllátek számára, hiszen eleve nagyon magas az könyvek előállítási költsége, és ez a kiegészítő díj külön nehézséget okozna számukra az ENSZ fogyatékkal élők jogait szolgáló egyezményének 21. cikke azt mondja, hogy az információ hozzáférhetővé kell, hogy legyen, hozzáférhető kell, hogy legyen minden kiegészítő költség nélkül. Éppen ezért tehát minden olyan plusz díj, amely a normál díj fölött mutatkozik, egy extra büntető árnak tekinthető, és ez az ENSZ CRPD egyezmény 21. cikkébe üt, ütközik, amennyiben az emberek elfogadják tehát hogy maguk a kiadók azok, akik felelősséget kell, hogy vállaljanak a termékeik hozzáférhetősége érdekében, akkor nincsen lehetőség arra, mint hogy a rendes árat érvényesítsék a piacon. Hölgyeim és uraim, mi azt kérjük, hogy a jogszabály jelenlegi formájában maradjon meg, és az Európai Bizottság által javasolt irányelv és rendelet tervezett sarokkövei elemei megmaradjanak, azért, hogy a marakesi szerződés céljainak teljes egészében megfeleljen az európai jogszabály, és így véget vessünk a könyvektől való megvonnatás, vagy a könyv éjség jelenségének eh, Európában és az egész világon. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Angerman. Köszönöm szépen, Angerman úr, az előadását. Most pedig A kiadó képviselőinek adjuk meg a szót. José Borgino úrnak, aki a Nemzetközi Kiadói Szövetség főtitkára, illetve Piero Atanázió úrnak, aki nemzetközi szakpolitikai tanácsadó az Olasz Kiadók Szövetségénél. És kettejüknek van 8 perce. Osszák el egymás között, önöké a szó, uraim. Köszönöm szépen, először is köszönetet mondunk azért, hogy meghívtak bennünket a mai napon. Én José Borgino vagyok, az IPA főtitkára. Első alkalommal jelenek meg a e szakbizottság előtt. Itt van mellettem Atanázió, aki a nemzetközi ügyekért felel az Associazione Italiana Editori szervezetnél. Carlos Cola Levicári pedig az IPA jogi tanácsadója, sajnos nem tud ma felszólalni, mert éppen repülődül, és ezért nem tud itt lenni. Elnézést kér ezért. Más szót a szervezetünkről 1910 ban Párizsban alakították, a legnagyobb ilyen jellegű szervezetről van szó. 60 országból 70 tagunk van, több ezer kiadót képviselünk világszerte. Az IPA védi a szerzőjogokat, a kiadók jogait, a kiadás jogát, a hozzáférést. Az európai szervezeteink támogatják a Marrakesi Egyezményt Nyújtottunk már be önöknek dokumentumokat ezzel kapcsolatban. A Marrakesi útmutatót az IPA szerzői a tollából, illetve néhány álláspontot tartalmazó dokumentumot. Most igazából azért vagyunk itt, hogy azt a kérdést válaszoljuk meg, hogy a merekesi szerződés végrehajtása előtt álló akadályokat az EU-ban hogyan lehetne elgördíteni. Röviden, az Európai Parlamentnek bizalmat kell létrehoznia az résztvevő felek között, hogy valódi együttműködés jöjjön létre. Az IPA a kezdetektől fogva részt vesz a magrekesi szerződés végrehajt létrehozásában. Létrehoztunk egy platformot, alapító tagjai vagyunk annak a mozgalomnak, ami szeretné hozzáférhetővé tenni a vak és gyengéllátó emberek számára is az a kiadványokat, irodalmi alkotásokat. Továbbá azok számára is szeretnénk mindezeket lét, hozzáférhetővé tenni, akiket a nyomtatott szöveget valami másokból képtelnek olvasni, használni. Folyamatosan tanácsokat adunk a tagszervezeteinknek, hogy az úgynevezett felhatalmazott szervezetekkel együttműködjenek, és tanácsot adunk a kiadóknak, hogy vegyenek részt a hozzáférhető kiadványok létrehozásában és ezeknek a forgalmazásában. A felhatalmazott szervezet definíciója a marakesi szerződésben le van fektetve, és nagyon fontos, hogy minden tagállamban létrejönnek ilyen szervezetek, ezeknek legyen egy regisztere, és ez a nyilvántartás rendelkezésére álljon csak úgy a felhatalmazott szervezeteknek különböző tagállamokban, mint a kiadóknak. Ez tudná szabályozni és átláthatóvá, valamint hatékonyá tenni a felhatalmazott szervezetek munkáját, és így lehetne a bizalom alapját kiépíteni a kiadók és a felhatalmazott szervezetek között. Egy vagy egy hivatalos, egy Európai Uniós hivatalos nyilvántartást szeretnénk látni, vagy a tagállami nyilvántartások összekapcsolt verzióját, egy tudnánk megalapozni a magas szintű bizalmat, de emellett a harmadik felekkel való cserét, akár információcserét, akár könyvcserét meg tudnánk oldani. Mert így lennének a harmadik országban elismert résztvevő felek. Az Európai Unió vezető szerepet vállalhatna így módon a szerződés globális végrehajtásában, most pedig kollégámnak, Piero Atenáziónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. I, I'm... Köszönjük szépen a meghívást. Our enthusiasm, awareness and frustration. Enthusiasm. Há három szót szeretnék mondani, az elkötelezettséget és a lelkesedtség, lelkesültséget hiszen az olasz a könyvek hozzáférhetőségének kezdeményezése nagyon sikeres Olaszországban. Ezzel a kezdeményezéssel az e-könyveket, elektronikus könyveket tesszük hozzáférhetővé a vakok és gyengége látók számára, de ugyanakkor a kiadók által készített minden fájlt megvizsgálunk, és a nemzetközi iránymutatások szerint teljesen hozzáférhetőnek tesszük. Meta adatokat készítünk el, és eh, a hozzáférhetőség során figyelembe vesszük eh, a specifikus igényeket. Van egy weboldalunk is, ahol a fogyatékkal élő emberek ugyanazokhoz az információkhoz hozzáférnek, mint bárki más, egy internetkereskedő során, és meg is vásárolhatják, és ki is kölcsönözhetik a könyveket, hiszen egy e-könyvtár kölcsönző rendszerével van összekötve a mi rendszerünk. Ez igazi lelkesültséget ad számunkra, hiszen gondolhatják, hogy a kiadók, a terjesztők, az e kölcsönző platformokkal való együttműködés nem könnyű, de az olasz vakok és gyengéllátók szövetségével való együttműködés nagyon sikeres volt. A új e-könyv címek 40%-a közvetlenül hozzáférhető a vakok és gyengéllátók számára, és azért is lelkesek vagyunk, mert rendszeresen kapunk e-maileket eh, olvasóktól, vakoktól, gyengéllátóktól, akik azt mondják, hogy ez a lehetőség megváltoztatta az életüket. Mi több, a kiadókban dolgozó emberek is szívesen együttműködnek a Vakok és Gyengéllátók Szövetségével, de persze a 40% még nem elegendő, javítani kell ezt az adatot. Másrészt teljesen egyetértünk az um, nemzetközi, könyvkérők nemzetközi szövetségétől jövő kollégával, aki ezt mondta, hogy ez nem elegendő. Hiszen a könyvekhez való hozzáférés ö, alternatíva nélküli, és mindenfajta könyvhöz a hozzáférés biztosítani. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy együtt kell működni a szervezetek között. Olaszországban a vakok, gyengéllátók és dizlexiások szövetsége által elkészített formátum azon bot formátumon alapszik, amelyet maguk a kiadók adnak át a szervezeteknek. Tehát nagyon fontos, hogy az egyes szervek, a könyvkiadók szervezetei és a Vakok és Gyengéllátók Szövetségé figyeljenek egymásra, és készen álljanak arra, hogy segítsék egymást, és tanulj, tanuljanak egymástól. Hosszú tapasztalatunk van az együttműködésben, és ezért az AIE és az UIC, tehát az Olasz Kiadók Szövetsége és az Olasz Vakok és Gyengéllátók Szövetsége közösen tudott kiadni nyilatkozatot a marakesi egyezményről, ismerjük egymást, ismerjük a másik igényeit, és éppen ezért nem volt probléma, hogy egy platformon lépjünk föl, egy véleményt hangoztassunk. Nem kell a nem rónak a kiadók extra terhet a szövetségre, másrészt ugyanakkor a szövetség felismeri, hogy a már hozzáférhető könyveket nem kell újonnan hozzáférhetővé tenni. Egy szóval a kiadói világ és az érdekképviseletek világa jól megérti egymást. Nagyon fontos, hogy a felhasználók igényeit figyelembe vegyük, és ez az felismerés adja együttműködésük alapját. Köszönöm szépen. Köszönjük önnek is, Atanázi úr. Most pedig Steven Weiber kap szót, aki az IFLA um, Policy Research Officer-e, az IFLA pedig um, a könyvtári szervezetek és intézmények nemzetközi szövetsége. 8 percben kapszol. Elnök úr, alelnökök, köszönöm a meghívást, hogy beszéltek ma itt az Önök szakbizottságban a könyvtárszövetségek nemzetközi szervezeténél dolgozom. Nagyon sok mindent tesznek a, a könyvtárak, de a közösség egészét kell, hogy szolgálják. Mindenkinek az igényét ki kell, hogy elégítsék, beleértve a fogyatékkal élőket is ez a jogszabályban megalapított feladatuk. Az olvasási fogyatékkal élők szükségleteit, igényeit kielégítő könyvtárakról beszéltünk. Itt vannak például a Daisy normák. A, kormány, a, könyvtár közi együttműködés és könyvtárközi együttműködés azt hiszem sokat segíthet, hiszen így jobban látjuk, hogy hogyan lehet egyszerre a kiadók és az olvasók igényét is szolgálni. Tehát alapvetően a célunk az, hogy a múlté legyen teljesen ez a fajta könyv szegénység vagy könyv éjség. Más forrásokból is hallottam, hogy Olaszországban mi történt. Olaszország jó példa, hiszen ott jól mennek a dolgok, de hát nem mindenütt ugyanilyen jó a helyzet. Itt a piac egész egyszerűen nem mindig működik, meg kell oldanunk tehát, hogy a piac helyettől valahogy ezt, a, ezt az űrt, ezt a részt betöltsük. Hogyan tudjuk ezt elérni? Először is az erőforrásokat fókuszáltába teszhetjük. A könyvtárak korlátozott költségvetéssel dolgoznak, a vakok és gyengélátok szervezetei is igen korlátos forrásokkal rendelkeznek, ezért fontos, hogy minden egyes eurócentet a lehető leghatékonyabban költsünk el nem arról beszélünk, hogy ingyen akarnánk -e bármit. A könyvtárak fizetnek a tartalomért, a szervezetek, érdekérdelmi szervezetek is fizetnek a tartalomért. Hogyha egy hozzáférhető vagy akadálymentes formátumú példányt létrehoznak, akkor az olyan drága lehet, hogyha kiegészítő vagy kompenzációs javadalmazást is kell fizetniük, akkor egész egyszerűen nem tudják ezt a tartalmat eljutatni az olvasókhoz. Második. Fontos a biztonság, a kiszámíthatóság. A 11-es preambulum bekezdés beszél arról, hogy a kereskedelmi forgalomban elérhetőséget is vizsgálni kell. Ez igazából nem is igazi kérdés, mert hogyha egy kiadóval együttműködhet egy könyvtár, aki hajlandó a mester példányt elküldeni, az eredeti példányt, meg, vagy, vagy egy megfelelő formátumon elküldeni, akkor ezen nincs mit gondolkodni, persze a kiadóval együttműködik a könyvtár. Mégis két dolog felmerül. Az Ausztrál példa azt sugalja nekünk, hogyha a kereskedelmi forgalomban elérhető definícióját nem tökéletesen állapítjuk meg, akkor lehet, hogy pont akadályt teremt. A Ausztrália olyan példákat hozott, amelyekből kiderült, hogy hogyha ez a feltétel például arra kötelez mindenkit, hogy egy nyomtatott formátumú példán kell keresni, akkor nem lehet kivétel élni, még akkor is, hogyha a rendelkezésre álló nyomtatott példány nem jó, nem elég nagy, nem elég nagy betűtípussal szedték, és így tovább. Itt van a határon egy nyúló csere. A könyvtárak tapasztalatai azt mutatják, hogy kideríteni, hogy mondjuk egy fejlődő országban elérhető-e a kereskedelmi forgalomban egy könyv, gyakorlatilag lehetetlen feladat. Éppen ezért a marakesi egyezményt úgy született meg ebben az egyezményben ez a előfeltétel, hogy ne kelljen el ilyen lehetetlen feladat elé állítani mindenkit. Hogyan tudunk közelebb kerülni a felhasználókhoz? Hogyan tudjuk, hogy mire van szükségük, illetve hogyan tudunk valóban mindenkit megszólítani? A mara fogyatékkal élő jog, fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény kimondja, hogy mindenki számára elérhetővé kell tenni az alapszolgáltatásokat, hát miért is le, lenne igaz ez a közkönyvtárakra, a sarki könyvtára mondjuk. Fontos, hogy a Marrakesi Egyezmény 9-es cikke elég világosan kimondja, hogy kötelező regisztrációt nem ír elő a Marrakesi Egyezmény, ezt nem tartalmazza hiszen ezzel tulajdonképpen csak elijesztenénk azokat a szervezeteket, akik hajlandóak segíteni az ö, olvasási fogyatékkal élőknek. Beszéltünk a bizalomról is. Ez nagyon érdekes a könyvtárok számára, mert szakmai szervezetek egy egész hálózatáról beszélünk, ahol szakemberek dolgoznak, hogyha a Marrakes Egyezmény szabályaira tekintünk, akkor pontosan ezek teszik a könyvtárak már most is, ezért fontos, hogy akik megkapják ezeket a példányokat, azok rászorultak legyenek. Hát persze, a a könyvtári tagsági kártyával ez könnyen ellenőrizhető. Hogyha mégis valaki megsérült, akkor ennek megvan a megfelelő megfelelő módszer arra, hogy ilyenkor eljárjanak. Tehát ezek már működnek a gyakorlatban a könyvtárakban, és amit engem a úr is mondott korábban, hogyha további kötelezettségeket róvunk a könyvtárakra, a felhatalmazott szervekre, szervezetekre, akkor megint csak nehezítünk a dolgokon, pedig hát a marakesi egyezmény nem ezt a célt kívánja szolgálni, a fogyatékkal élők jogairól szóló egyezmény is merről beszél. Érdemes megemlíteni azt, hogy a kalózkodás, ami egy bizony egy élő probléma, ez komoly veszélyt jelent a hozzáférhető formátumok Indiában, Argentinában, Amerikában, amikor megkérdeztük őket, hogy van-e bármiféle jele annak, hogy szisztematikus kalózkodás folyna ez ügyben, azt mondták, hogy nem. Egész egyszerűen ennek komoly mértékben ez nem jelenthet problémát. És végül, de utolsó sorban, ne felejtsük el, hogy ami Európában történik, az mindenképpen példaértékű vezető hatalom vagyunk a világban, az emberek az európai szabályokat másolják sokszor. A kiegészítő kompenzatív javadalmazás, a kereskedői forgalomban való elérhetőség vizsgálatának kötelezővé tétele. Ezekkel tovább nehezítjük a dolgokat, ez egész egyszerűen a marakesi egyezményt ellehetetleníteni, ez tényleg működésképtelenné tenni ezt. Ezért fontos, hogy bármit is tesz Európa, a marakesi egyezmény világban történő elterjedését ne gátoljuk. Britként lehet, hogy ez furcsán hangzik, és a könyvtáros is, is ritkán mondanak ilyet, de az Európai Bizottság nagyon jó munkát végzett. Az eredeti javaslat jó munka. Persze vannak apróságok, amelyeken változtatnánk, de nagyon jó kiinduló pont. A gyors ratifikáció érdekében maradjunk ennél, ne csiszoljunk rajta többet. Jó lesz ez, csak lépjen már életbe. Köszönöm szépen. És most ideje, hogy a képviselők kérdéseket tehessenek fel. Remélhetőleg vendégeink pedig ezt majd megválaszolják. De nem látok jelen pillanatban kérdést, úgyhogy akkor nem, Fred asszony. Jó, akkor először felteszem a saját kérdésemet. Tudnának-e emlékeztetni engem arra, hogy hány kedvezményezett lehetséges a világban? Hány látásérült kedvezményezetje lehet majd a marekesi szerződés végrehajtásának világszerte? Vannak erre vonatkozó számaik? Azt mondhatjuk, hogy a becslések szerint körülbelül 285 millió emberről van szó világszerte, akik vagy látássérültek, vagy vakok. Európában körülbelül 30 millióra teszik a vakok és gyengéllátók számát. Mindenféle úgynevezett látássérültségi fok Tól szenvedő ember beletartozik ebbe a számba. A vakok száma ennél alacsonyabb. Vannak olyan országok is, amelyekben még nem sikerült pontos számokat összegyűjteni és a rendelkezésünkre bocsátani. Köszönöm szépen, Peda úr. Asszony. Először is köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes prezentációkat. Amikor meghallgattam őket, az az első benyomásom alakult ki, hogy a különböző álláspontok közelítenek egymáshoz. De igazából Angelman úr felé irányítanám a kérdésemet, mert röviden említette, hogy az Európai Kiadók Szövetsége, akik a szakpolitikai dokumentumokat benyújtották, azt állították, hogy a 11. preambulum bekezdést módosítani kell, és csak a nem kereskedelmi forgalomban már elérhető dokumentumokra kellene, hogy vonatkozzon a marakesi szerződés. De például az az érvelés, hogy a könyvtárakban már elérhető könyvek azok tulajdonképpen kereskedelmi szempontból elérhetőnek minősíthetnek, de vannak olyan művek is, amelyek egy országban elérhetőek, más országban azonban nem. Itt mit kéne tennie egy vakokat és gyengénlátókat képviselő szervezetnek hogyan kéne utána járniuk, hogy melyik országokban kell ellenőrizni, hogy, hogy kereskedelmileg elérhető egy ilyen mű. És mit kéne tenniük, hogyan lehetne ez végrehajtható? Válasz, hát a vélem szerint ez nem végrehajtható, mert amikor világos bizonyítékunk van arra, hogy egy könyvet kiadtak, akkor elég nyilvánvaló, hogy kereskedelmi forgalomban az elérhető. Azonban egy olyan személy, akinek, rendek, akinek lehetősége van egy hozzáférhető könyvet megvásárolni, azt meg is fogja tenni valószínűleg, és nagyon fontos, hogy az ő általa látogatott könyvtárban is elérhető legyen ez a könyv, de hogyha már hozzáférhető ez a könyv, akkor a könyvtár nem fog erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ismételten elérhetővé tegye. Tehát lehet egy olyan könyvről szó, ami első pillantásra hozzáférhetőnek tűnik. Például van egy PDF fájlunk, ami első pillantásra elektronikus módon olvashatónak tűnik, de nagyon gyorsan rájöhetünk arra, hogy gyakran ezek a PDF fájlok valóban nem hozzá, valójában nem hozzáférhetőek, mégpedig azért nem, mert nem összehangolt a megjelenítési formájuk, és nincsen még olyan megoldás, ami világszerte megoldotta volna ezt a technikai problémát, hogy ezeket a PDF fájlokat mindenhol olvashatóvá tegyék. Tehát nagyon gyakran kézzel, kézi munkával kell hozzáférhetővé, elérhetővé tenni ezeket a könyveket. Hiába vannak meg elektronikusan. Köszönöm szépen a választ. A hátulülő úriember, kérem mutatkozzon be. Köszönöm szépen, David Hammerstein vagyok. A Vakok Világszervezetét képviselem itt. Nagyon örülök, elragadtatva vagyok attól, hogy egy történelmi pontra jutottunk el a marakesi szerződés útján. A marakesi szerződés nagyon hasznos lesz, és több millió embert fog segíteni világszerte, hogyha sikerül az Európai Unióban is jó jogalkotással ratifikálni. Ha nem, akkor komoly problémák lesznek. A nyomásgyakorlás és a német kormány által írt levelek azonban aggasztóak, mert ők nyomást gyakorolnak arra, amit Michel Barnier szerint, aminek Michel Barnier szerint, aki volt biztos, nem szabadna megtörténnie. Ők azt javasolták, hogy a másodlagos szerzői jogok, jogtulajdonosok kompenzációs jogát is vegyék be a marakesi szerződés végrehajtásáról szóló jogalkotásba, akkor, amikor a parlament, az Európai Parlament ezt még fel sem vetette, nem is tűnt eddig problémának, és szerintünk nem szabadna, hogy ilyen terheket rójunk a marakesi szerződés nyomán szer születő jogszabályokra. Nagyon fontos az Európai Parlament számára, hogy világossá tegyék, hogy nem akarják túlbonyolítani a jogszabályt, nem akarnak extra terheket róni a kedvezményezetekre, és amit különösen nem szeretnénk, azok a politikailag megosztó döntések. Ez egy nagyon speciális emberi jogokkal, egy nagyon speciális közösséggel kapcsolatos jogszabálytervezet, ami a könyv szegénységben szenvedő igen korlátozott embercsoportot érint, emberi jogaikat érinti, Úgyhogy ezeket az általános szerzőjogra vonatkozó problémákat nem itt kellene, és lenne érdemes most megvitatni. Azt hiszem, hogy Borgin úr szeretne reagálni. Nem nyilatkozatot szeretnék tenni, hanem a kereskedelmi rendelkezésre állásról szeretnék pár szót szólni. Az a gondolat, hogy egy kiadó egy bizonyos piacot nem akarna ellátni, ez szem, számomra teljes mértékben bizarr gondolat. Minden kiadó minden lehetséges formátumban a lehető legtöbb embernek szeretné eljutatni a kiadványait. Úgyhogy, hogyha azt látom, hogy üres könyvtárpolcokról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a kollégáink professzionalizmusára bízzuk a könyvtáros kollégák szakmai tudására, hogy ők járjanak utána, hogy hol hozzáférhetőek kereskedelmileg, akárhol a világon, azok a könyvek, amelyekre igény van. És hogyha nincsen hozzáférhető formátumban elérhető példány abból a könyvből, amit keresnek, akkor nyilván szükség van arra, hogy ezt létrehozzák. Azonban az erőforrások ritkák és egyre nehezebben hozzáférhetővé válnak nap mint nap, ezért nem lehet korlátlan mennyiségben mondjuk a Harry Pottert hozzáférhető formátumban rendelkezésre bocsátani. Köszönöm szépen. Anderson úr szintén szeretne hozzászólni a zárszó előtt? Igen. Kérdésem volna különösen Bieber úr felé, de hogyha a kiadók szeretnének reagálni, de a kiadók képviselők szeretnének reagálni rá, annak is nagyon örülök. Ahogy én látom a helyzetet, az egyik fő pontja annak, amit Bieber úr mondott, az az, hogyha a bizottság javaslata ellen, ellenére bevezetjük azt a lehetőséget, hogy legyen igény arra, hogy előzetesen ellenőrizzük, hogy kereskedelmire elérhető -e egy mű, vagy nem, vagy kiegészítő javadalmazásra vonatkozó szabályokat vezetünk be olyan ponton, ahol eddig még erre nem volt példa, akkor nagyon valós esélyünk lesz arra, hogy bár az EU végrehajtja a marakesi szerződést papíron, a végrehajtás hatóköre igen komolyan alásva marad, és olyan művek, amelyek rendelkezésére állhattak volna világszerte a kedvezményezetteknek az általuk hozzáférhető formában, nem fognak a rendelkezésükre állni végső soron. Tehát a marakesi szerződés végrehajtása egy papír mű maradna, tehát csak papíron maradna a marakesi szerződés, de a valóságban nem lenne jelentős hatása. Bíver úr, mi a véleménye erről, illetve hogyha a kiadók szeretnének reagálni, akkor parancsolnak ők is. Hát bizonyára igen, részben igaza van, tehát a könyv éjség azt jelenti, hogy mondjuk az irodalmi művek egy százalékához férnek hozzá, vagy maximum 10%-ához a vakok és gyengén látok. És ráadásul rendkívül nehéz megbizonyosodni arról, hogy kereskedelmileg elérhető -e egy könyv egy harmadik országban, vagy nem, és hogyha el is érhető, akkor hogyan lehet beszerezni, ez is problémát okoz. Rengeteg példa van arra, hogy icike-picike kis EU e könyvekre vonatkozó jogszabályokat itt-ott alkalmaznak, például Kolumbia alkalmaz egy olyan jogszabályt, amit átvettek konkrétan szorú az EU-tól. De hogyha itt nálunk furán fogalmaznak meg valamit, akkor számíthatunk arra, hogy más országokban is átveszik az EU-s jogszabályokat, és ott egész szörnyű eredményük lesz. Ahogy a korábbiakban is mondtam, mondja Atanázió úr, illetve hogy az előttem szólók is említették, hogy nem szabadna ö, kereskedelmi forgalomban való rendelkezésre állást keresését óriási terhekkel sújtani. Hogyha tudjuk, hogy egy könyv rendelkezésre áll, akkor viszont fölösleges rengeteg pénzt költeni arra, hogy még egyszer átírják. Az igazság valahol a két véglet között van, és meg kell találnunk erre a megoldást. A kivétel nem vonatkozhat arra, hogy még egyszer átírjuk azt, ami már át van írva. De az is nagyon fontos, hogy a felhasználók már így is korlátozott lehetőségeit ne korlátozzuk tovább. Mindig a felé kell dolgoznunk, hogy egyre több példányban álljanak rendelkezésre hozzáférhető könyvek, és amilyen kivételt illeti, most függetlenül a szomszédos termekben folytatott akadálymentesítési csomagról szóló vitától. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelő harmónia alakuljon ki a két kezdeményezés között. Ez még egy olyan javaslat, amit szeretnék gyorsan felvetni. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, a bizottság kívánna hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Rendkívül rövid lehetek, hiszen kollégám Maria nagyon jó bevezetőt mondott. Én csak annyit szeretnék megerősíteni, hogy általánosságban az Európai Bizottság üdvözli azt, ahogy az Európai Parlament és a tanács is megközelíti ezt az ügyet általános konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy gyors és hatékony megoldásra van szükség, nem szabad túlbonyolítani a vitát, és azt hiszem, hogy a megközelítés nagyon hasonlít a két intézmény keretén belül a miénkhez. Általánosságban, illetve a 11. preambulum bekezdés a pótlólagos kompenzáció kérdésköre tekintetében ez hát az egyik fő téma, amit folyamatosan megvitatunk a jogalkotási folyamatban. A bizottság perspektívájából annyit tudnék hozzátenni, hogy eddig sem, és most sem gondoljuk azt, hogy a téma sajátságait tekintetbe véve szükség lenne ennek a bevezetésére eltekintve a különböző vitákról, a megfelelőségről, a jogi elemzésekről. Igazából azt gondoltuk, és továbbra is kitartunk emellett, hogy egy különleges helyzetről beszélünk, ahol a piac kudarcot vallott, arról beszélünk, hogy megpróbálunk eredményt elérni, konkrét eredményt a látásérült és vak emberek érdekében, és még egy belső piaci helyzetben is ahol egyébként van kockázata annak, hogy a különböző tagállamok különböző jogalkotói más piaci helyzetet teremtenek, még itt sem indokolható egy ilyen lépés, tekintetbe véve, hogy milyen terheket és milyen jogbizonytalanságot okozna. Azt szeretnénk, hogy a lehető legegyszerűbben és egyenesebben hajtsuk végre a marakesi szerződést. Igazából ennyit tudok mondani most ezen a ponton. A többi témával kapcsolatban bizakodóak vagyunk, hogy rövid határidőn belül nagyon jó megoldást fogunk tudni találni. Köszönöm. That... Köszönjük szépen. Kihallani vértem az ön válaszából Bárnyi úr kijelentéseit is, illetve a választ ezekre a kijelentésekre. Most pedig előadónk Anderson úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Minden résztvevőnek meg szeretném köszönni, hogy eljöttek, megosztották gondolataikat velünk. Nagyon-nagyon izgalmas témával van dolgunk. mint hogy holnap megvitatjuk a marakesi eh, szerződés végrehajtásából eh, származó dokumentumokat. Itt a szakbizottságban csak annyit szeretnék mondani, mindenki azt akarja látni, vagy megtapasztalni, hogy a marakesi egyezmény valóban valósággá válik. Ezért biztosítani kell, hogy a marakesi egyezmény céljait tiszteletben tartsák, a legmagasabb szintű copyright vagy szerzői jog szervezetek megállapodását nem szabad felvizezni. Biztosítani kell, hogy semmilyen további korlátozási kötelezettséget nevezesenek be, amelyik túlmutatnak az európai kereten, vagy pedig a szerzői jogok érvényesítése érvényesüljön, de ne sérüljönek az ENSZ egyezményei. Ennyit mondtam volna jelenleg következtetésként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megköszönöm a vendégeinknek, előadóinknak, hogy itt voltak ma velünk. Köszönjük szépen az inputjukat. És azt reméljük, hogy ezt a dossziét hamarosan lezárhatjuk, mégpedig sikeresen, és nem kell újra találkoznunk e témakörben. Ezzel pedig Most megadom a vendégeinknek a lehetőséget, hogy döntsenek, hogy itt maradnak, vagy elmennek. Okay, thank you very much. We will continue by our... Folytatjuk a programunkat. Kedves kollégák, kérem, hogy az előző napi rendi pont vitáját kint az ülésterben kívül folytassák le, hogyha erre lehetőségük van. Andersen úrat is kérem. Thank you.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 Now we are at point number four. Negyedik napirendi pontnél vagyunk, az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal való eszmecserem. Üdvözlöm Wojciech Postulski urat, az Európai uh, Igazságügyi Képzési Hálózat főtitkárát, Valeri Szagán asszonyt, a bíróságok nemzeti iskolája részéről, és Baltazár urat az IGTN hivatalának vezetőjét. Összesen hármójuknak három, 20 percük van a bemutatójuk megtartására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Örülök, hogy lehetőségünk nyílik önökkel eszmét cserélni. Valeri és én megosztjuk a 20 percet, mely rendelkezésünkre áll. A elképzelésünk az volt, hogy elmondjuk, hogy az eh, igazságügyi képzési háló, vagy a JTN angol rövidítésével eh, milyen munkát végez, milyen kihívások előtt áll. Mi több, nem csak a JTN, hanem az igazságügyi képzés is milyen kihívások előtt áll az Európai Unióban kitekintünk az, a jogi képzés jövőjére, két szempontból vizsgáljuk, vizsgáljuk meg ezt a kérdést, ezzel betekintést adva a JTN munkájába is. Az egyik szempont a nemzeti ö, szempont, ö, kollégám a francia jogi képzés egyik intézményét kép, képviseli, és ő a nemzeti szempontról fog beszélni. Bírákat, ügyészeket képeznek, ő tehát beszámol majd arról, hogy hogyan működnek együtt a igazságügyi képzési intézetek hálózatával a e JTN-nel. Én azonban majd a JTN e főtitkáraként pedig a brüsszeli perspektívából szeretnék beszélni. Innen szeretném megmutatni, hogy hogyan működünk együtt, milyen kérdések és kihívások állnak előttünk. Azt hiszem, egybetért, egyetérthetünk abban, hogy jelenleg igen nagy figyelem irányul az igazságügyi rendszerekre, működésére a tagállamokban, mennyire hatékonyak, mennyire adnak választ a társadalmi kihívására. Mi a, nekünk a bíráknak profi és uh, lelki ismeretes módon kell végeznünk a munkánkat, ehhez megfelelő képzésre van szükség kinevezésünk előtt és a kinevezésünk után is. E, itt jön, itt kap szerepet a JTN, hiszen mi egy szövetség vagyunk, melynek célja, hogy bírákat és ügyészeket készítsünk fel arra, hogy az előttük álló, előttünk álló kihívásokra válaszoljanak. A JTN egy Belgiumban bejegyzett nemzeti szövetség, és minden EU tagállamban van egy nemzeti bejegyzett szövetség, ők a JTN tagjai, ezen felül pedig a Tríri a Tríri Európai Igazságügyi Akadémia és tagunk. Tehát nem vagyunk az intézményi keret tagjai, függetlenek vagyunk, és mi a tagjainknak szolgáltatunk. Lássuk tehát, hogy mi is a JTM. Azt hiszem, hogy ki kell emelni, két fontos szempontot ki kell emelni. Egyrészt hálózatként um, 6000 bírát képzünk évente, és ez egy nagyon erős alapot ad számunkra. Láthatjuk, hogy erős intézmény vagyunk. Másrészt azonban, hogyha megvizsgáljuk a JTN-t, akkor mégiscsak ez egy hálózatként működik, a nemzeti um, igazságügyi képzőintézmények hálózataként működünk. Ebben a szervezetben megjelenik tehát az, hogy hálózatként működünk, nem mi találjuk ki, hogy kit és hogyan téképezzünk, nem, csak a, a konkrét 28 tagállamban jelentkező igények figyelembevételével tudjuk kialakítani a képzésünket együtt tervezünk, a 28 um, tagszervezettel uh, így alakítjuk ki a képzési tartalmakat, ugyanakkor uh, mi rendelkezünk azzal a szakértelemmel, melyet az európai szintéren megszereztünk, megszerezni lehet, és így próbáljuk a legjobban kiszolgálni a tagjainkat. Ez tehát a hálózat um, elmúlt 15 éves munkájában kialakult um, tulajdonsága. Persze a hálózat egyedül nem tudna működni, nagyon sok partnerrel működünk együtt, az ügynökségekkel, az igazságügyi és belügyi területen működő szervezetekkel, CEPOLT, hogy csak egy példát mondjuk, egy sor képzést folytatunk, hiszen tisztában vagyunk fel, hogy például az ügyészek képzése a legjobban akkor működik, hogyha megfelelő döntéshozatallal rendelkező rendőrök, nyomozók képzésével kapcsoljuk össze. Miben áll tevékenységünk lényege? Röviden azt mondhatom, hogy a JTN által kínált képzés nagyon sok tagállami bírát megszólít. Minden szervezetünkben, minden rendezvényünkön legalább 20-22 nemzetiség képviselteti magát együtt vesznek részt a képzésben, együtt dolgoznak a megoldások keresésében, és persze eszmét cserélnek kapcsolatokat építenek. Én nagyon sok témára terjed ki ez a tevékenység. Persze az igazságügyi együttműködés egy örök, örök érvényű téma, de ezen felül migráció, terrorizmus, a bevándorlási jogszabályok kérdésére is koncentrálunk. A jövő évben 20 ilyen konferenciát rendezünk meg, annak érdekében, hogy felkészítsük őket a kihívásokra. De ezen felül nem jogi kérdésekre is koncentrálunk, például hogy a bírák, ügyészek vezető szerepet tudjanak lát, látni, képezzük őket nyelvileg is, és fókuszálunk a képzési módszertanra. Voltak éppen tehát azon is gondolkozunk, hogyan lehet a legköltékhatékonyabb módon működni, azért, hogy ne találjuk ki mind a 28 intézményben külön-külön újra a Kolumbusz tojását. Segítjük tehát a trénereket magukat is, és a képzésben résztvevőket. Az E tanulási tevékenységre is koncentrálunk. Voltak éppen ennyit tehát a képzési tevékenységünkről. Kiadtuk önöknek a tevékenység jelentésünket, amelyben láthatják mindezeket a témákat, amelyekben képzést biztosítunk. Nézzük meg mondjuk a slide második francia bekezdését. 2006-ban az Európai Parlament azt kérdezte a GTM-től, hogy egy csereprogramot indítson útjára, és 2005-ben 160 résztvevő vett részt itt a bírák csereprogramjába. Két hétre utazott el a bíró, a bírák egy más tagállamban megnézve, hogy működik az igazságügyi rendszer. Ott tavaly már 2100 bíró vett részt az igazságügyi cseleprogramban. Ebből láthatják, mennyi mindent kínálunk, és ez, ebből láthatják azt is, hogy milyen nagy az igény a cserére és a másik rendszerének jobban, jobb megismerésére. Néhány számadatot szeretnék mutatni, remélem, hogy ezek láthatóak az egész ülésteremben. Láthatják, hogy hány embert képeztünk ki, ugyanakkor azt is láthatják, hogy a JTN ajánlata milyen fontos kékkel, a bírák és ügyészek számát mutatjuk meg, akik az egyes években a határon átnyúló képzési tevékenységekben, programokban vesznek részt a JTN ernyője alatt, pirossal pedig a JTN hatáján kívül szervezett határon átnyúló tevékenységeket mutatjuk meg. Meg láthatják, hogy a képzési programok legnagyobb részét mi szervezzük, mi kínáljuk az igazságügyi képzőintézetek hálózata, vagy IETN keretén belül. Tavaly majdnem 6000 résztvevő vett részt különböző tevékenységünkön. Persze, a bizottság növekvő pénzügyi támogatásával számolva tudjuk ezt a munkát végezni. Végezetül néhány számadatról szólnék. A Justice program finanszírozza a tevékenységünket. 2017-ben mintegy 10 millió eurót, 9 millió 900 ezer eurót fog elérni a költségvetésünk. Ennek 95 át az Európai Bizottságtól kapjuk, 4 százalékot a nemzeti ö, igazságügyi képzőszervezetek fizetik. Jelzem, hogy ezek pénzügyi hozzájárulások, de persze a tagjaink szakértőket biztosítanak, segítenek a, tevékenység, a képzési tevékenységet kialakítani. Ez kvázi barter, barter hozzájárulásként érvényesül még egyszer mondom, tehát a bizottság nagy támogatásával tudjuk az egyre növekvő igényeket egyre magasabb színvonalon kielégíteni. A JTN költségvetése évről évre növekedett, ahogy itt láthatják, ezen felül pedig egyre csökkentjük az egy fő, főre egy napra jutó képzés költségeit, nagyon költséghatékony képzőintézet vagyunk, és nagyon magas szintű képzést biztosítunk. Ezek lettek volna az európai perspektívából az alapvető tények és adatok, és hogyha megengedik, akkor most megadnám Valéry Zegonnak, a francia tagszervezet képviselőjének a szót, valamint a GTN irányító bizottsága elnökének a szót, hogy egy nemzeti szempontot érvényesítve szóljon a GTN munkájáról. Alors en français, Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök urak és hölgyek, hölgyeim és uraim. Az egyik tag, a hálózat egyik tagja szempontjából szeretném bemutatni a helyzetet, mivel a francia bíróságok is tagjai ennek a szervezetnek mindjárt a létrehozása óta. A nemzeti hatóságok és az összes iskolánk körében nagyon elismert és ismert ez a szervezet. Hadd mondjak néhány példát. Először is az európai jogban való képzés rendkívül fontos az ügyészek és bírák számára, de az, az elméleti tananyagot megtanulni az relatíve egyszerű, azonban a különböző jogrendszerek közötti átjárás megismerés és az egymásba vetett bizalom megerősítése már nem annyira egyszerű, ez fontos feladat. És éppen ezért nagyon fontos ez a hálózat, mert eh, ahogy a főtitkár úr is rámutatott, különböző nemzetiségű emberek fizikailag közös képzésben találják magukat, és állandóan eszmét tudnak cserélni a saját jogrendszerük hasonlóságáról, különbségéről, és ez a kölcsönösség nagyon fontos bizalomépítő eszköz. Másodszorban van néhány olyan ország, amelyeket nagyon súlyosan érint a terrorizmus, illetve az erőszakos radikalizáció. Ez a hálózat lehetővé tette azt, hogy rendkívül gyorsan az elmúlt hónapokban közös képzéseket indítsunk be, illetve cseréket szervezünk, amelynek köszönhetően jobban megértjük ezt a jelenséget, jobban tudunk reagálni, és deradikalizációs programokat tudunk kialakítani, illetve nyomon tudjuk követni a jelenség alakulását. E hálózatnak köszönhetően nagyon gyorsan fel tudtuk venni az európai érdekelt felekkel, a többi társ tagállammal a kapcsolatot, akik leginkább érintettek, és így a jelenségek kapcsán nagyon gyorsan tudunk reagálni, gyorsan fel tudtuk venni a kesztyűt. Ahogy bizonyára tudják, az európai bíróságok rendkívül nagy nyomás alatt vannak, egyre inkább növekszik a rájuk rót teher, az igény, amit feléjük támasztunk, és hát nem mindig arányos az ő erőforrásokkal való ellátottságuk, hogy reagálni tudjanak ezen az igényekre. Ezért a hatékonyságot, a szervezetünk hatékonyságát próbáljuk javítani, és éppen ezért a az ügyészek, az államügyészek adminisztratív szerepet is töltenek be. Rendkívül nagy szükségünk van arra, hogy ezen a szinten is eszmét cseréljünk a bezvált gyakorlatokról, és jó um, egyensúlyt tudjunk találni a szervezés, a hatékonyság, illetve az igazságügyi ág függetlensége között. Ezen technikai jellegű információt csere cserén túl a kultúrák megismerésére is lehetőséget nyújt ez a szervezet, amelyben bírák és államügyészek vagy ügyészek képzése olyan intézmény közi formában más-más jogállamokban zajlik, amelyeknek a kultúráját és rendszerét megismerve szélesíteni tudják a látókörüket, és elviekben ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy milyen elveken nyugszik a jogi képzés, milyen elvekről beszélünk. Ezek relatíve a egyszerű dolgok, de mégis nagyon fontosnak találom őket, az önök előtt álló dokumentumban is szerepelnek ezek. Az egyik Tehát nagyon fontos, hogy nem csak arról van szó, hogy a jogot tanuljuk, nem csak elméleti képzésről van szó, hanem gyakorlati képzésre is szükség van. A másik fontos elv, a jog és a kötelezettség mind kettő vonatkozik arra, hogy egy bíra, egy jogász egész szakmai élete során tanulhasson, hiszen a szakmai környezet változik, a technikák, technológiák változnak, és ezeknek nagyon komoly hatásuk van a mi szakmánkra is. Nem korlátozzuk, ahogy ezt mondtam, ezt a képzést a jogi ismeretekre. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyt helyezünk a szakmai gyakorlatra is. A jog tartalma önmagában nem elég, hanem az ellentmondások, felismerése és tiszteletben tartása, különböző stratégiák, a bírák helyzete és helye. Ezek mind olyan kérdéskörök, amelyeknek nagy szerepet szánunk a képzésben, amelyben részesítjük az ügyészeket és a bírákat. Hangsúlyt helyezünk a kompetenciákra és a tagállamok azon felelősségére, hogy lehetővé tegyék ezt a képzést, illetve maguknak, a bíráknak és az ügyészeknek a felelősségére is hangsúlyt helyezünk, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, és ne utasítsák el. Országonként nagyon fontos az, hogy legyenek szervezetei annak, amelyel öm, a toborozzák, képzik, nyomon követik a munkájukat a bíráknak és a, az ügyészeknek. Ezek a rendszerek országonként eltérnek, és ezen különböző rendszerek megismerése is a képzés részét képezi. Miért? Miért fontos mindez? Egyrészt, mert nagyon komoly munkateher van a bírákon és ügyészeken. Képzésük nagyon nehezen fér bele a rengeteg munkájuk mellé az idejükbe, hiszen rengeteg dosszié áll előttük, amelyekkel mind meg kéne birkózniuk. Mindannyian át ezt a helyzetet, akármilyen szinten dolgozunk a bíróság és igazságügyi rendszerben, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nyomás, milyen feszültség uralkodik az életünkben, de a, az időt mégiscsak rá kell szállni a szakmai képzésre. Aztán a kölcsönös bizalom építése ehhez nagyon fontos, hogy könnyen tudjunk kommunikálni. Bizonyára önök nagyon jól ismerik azt, hogy a nyelvi kompetenciák ebben milyen komoly szerepet játszanak. Sikerült előrehaladást elérnünk, persze nem nyelvtanfolyamokkal, nem csak nyelvtanfolyamokkal, ezek fontosak, de nem elégségesek, hanem öm, hiszen azt is figyelembe kell venni, hogy a jogi nyelv az önmagában is elég nehéz kérdés, különösen, hogyha idegen nyelven próbálunk kommunikálni, de úgy tűnik, hogy egyelőre sikerül ezt az európai nyelvezetet egy összes igazságszolgáltatás által ismert és elismert keretbe szeretnénk foglalni. Aztán még egy nagyon fontos tényező, hogy egyre komplexebb, egyre bonyolultabb a jogrendszerünk. És európai szinten kollektívan kell e kihívással szembenéznünk. Aztán a megszorításuk bizonyos országokban érintik az igazságszolgáltatást itt, és ez nagyon komoly kihívásokat ró ránk. Még egy dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen új igények jelül, merülnek fel. Már elmutattam, de nem csak arra, hogy nem csak a jog tartalmát kell tart, képeznünk, vagy átadnunk a szakmában dolgozónak, hanem az is nagyon fontos, hogy az állampolgárokkal egyre jobban tudjunk kommunikálni hiszen európai kollégáinkkal való együttműködésünkben is ez az egyik olyan téma, amit szeretnénk elmélyíteni. A információval, az interneten keresztüli távoktatással tudjuk az képzésekre fordított időt esetleg csökkenteni, ezt nagyon hasznosnak tartjuk, különösen figyelembe véve, amit mondtam, hogy óriási munkateher van rajtunk. Körülbelül 15 éve létezik ez a hálózat, Úgyhogy most a következő stratégiai tervünk kialakításán kezdtünk el dolgozni. Ez egy olyan stratégiai terv, amelyen a gondolkozásunk már is hatással van a jelenlegi cselekedeteinkre, jelenlegi tevékenységeinkre. Ez lehetővé fogja tenni azt, hogy az európai intézményekkel komolyabban együttműködjünk a jövőben, a bizottság finanszírozásától nagy mértékben függünk, folyamatos párbeszédet folytatunk épp ezért is velük. A stratégiánkat 2020-ig kell elfogadni, ekkor 2018 őszén, illetve ezt megelőzően 2018 őszén az összes iskolának a igazgatójával fogunk egy csústálkozót tartani, de nagyon fontos lenne, hogy önökkel is tudjunk eszmét cserélni arról, hogy milyen igények vannak, milyen uh, modalitásokat tartanak önök a legfontosabbaknak a jelenlegi időszakban, hogy ezt mind figyelembe tudjuk venni a stratégián kialakítása során. Köszönjük az expozíját, asszonyom. Van pár percünk még esetleg, ha vannak a kollégáknak kérdései. It's Monsieur Le Breton. Talán Le Breton úr. Merci, Monsieur Le Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az Európai Igazságügyi eh, Képzési Hálózat képviselőinek. Nagyon érdekes dolgokról számoltak be nekünk. Köszönöm Szegen asszonynak, hogy eh, eljött ide, és hogy franciául szólalt fel. Molière nyelvét jó lenne, hogyha gyakrabban hallanánk ezen falak között zengeni. Miközben a dokumentáció úgy tűnik eh, számomra, hogy csak angolul készül el. A 10 millió eurós költségvetésből talán érdemes lenne, hogyha az Európai Unió főbb nyelveire is lefordítanának ebből néhányat. Az egy, ez a fajta együttműködés egyébként roppant érdekes, ez való igaz, hiszen a az állami igazságszolgáltatási rendszerek közötti együttműködés teszi lehetővé. Szerintem az együttműködés mindig jobb a kooperáció, mint az integráció. Nagyon jónak tűnik mindaz, amit elmondott. Először is, hogy a többi nemzeti jogrend működését is megismerjék a bírák, ez is nagyon jó gondolat. Szerintem ez felnyitja a bírák szemét, és ráadásul bevált gyakorlatokat is elátvehetik egymástól. Aztán a második ilyen fontos előnye a bizalomépítés, és tudjuk, hogy az európai bírák bízzanak a másik döntésében. Felmerül egy kérdés, amely szerintem kicsi enigmatikus. Az egyik táblázatban láthattuk, hogy majdnem minden ilyen bíró csere ezen a hálózaton keresztül folyik, mégis van egy kisebbség, egy nem elhanyagolható százalékban az önök hálózatán kívül is folynak a bírói csereprogramok. Ez érdekelne, hogy az önök hálózatán kívül ez hogyan történik, hiszen én általában nem vagyok monopól párti, és a képzés tekintetében is úgy érzem, hogy a képzésnek mindig vannak különböző egymással párhuzamosan is létező formái, ez mindig jó. Köszönjük, Szívka kollégának volt kérdése? Przewodniczący, to ja teraz e, powinienem mieć żal do pana sędziego. Köszönöm szépen, elnök úr. Pasztulszki úr nem lengyelül beszélt, nem Mickiewicz és nem második János Pál pápa anyanyelvén szólalt fel, ha már a nyelv használatlá dolgunk pedig elhihetik, hogy uh, Mickiewicz nyelve is van olyan szép, mint a Molière. De hát én nem fogok megsértődni Bosztúszki úrra csak ezért. Minden esetre köszönjük, komolyra fordítva a szót, köszönjük a mindezt az információt, amit megosztott velünk. Może bardziej na bieżąco. Posztuszki úrt van szerencsém régebb óta ismerni, rendszeresen találkozunk, ezért azt hiszem elmondhatom, hogy az hálózatban, a hálózat működésével kapcsolatban képben vagyok. Mi az első, ami eszembe jut? Hát ez a következő kérdés. különböző fajta bíróképzésekről beszélünk, amelyek elkerül, elengedhetetlenek ahhoz, hogy az Európai Unión belül az igazság szolgáltatás megfelelően működjön. Nem lenne jó ötlet, persze az is lehet, hogy nekem nem tűnt fel ez az információ, és ez már folyik a valóságban, tehát nem lenne jó ötlet az, hogy kiterjesszék ezeket a bíróképző központok is. Mármint, hogy ahol a jövő bíráit képezik a tagállamokban, hogy itt megfelelő mélységű képzésben részesüljenek az Európai Unió jogaval kapcsolatban. A különböző egyetemek jogi fakultásaival, jogi karjaival nem tudom milyen fokú az együttműködésük. De egyébként köszönöm mindaz, amit elmondtak, és köszönjük a munkájukat még egyszer. Köszönöm szépen elnök úr. Nagyon érdekes volt a prezentáció. Asszonyom, Szegen asszony, a, az európai tragédiákra, két évvel ezelőtti tragédiákra nem volt felkészülve az európai igazságszolgáltatás és a bűnüldözés, a rendőri szervek. Mit mondanak a bírák, mit hiányzik ma ahhoz Európában, hogy az igazságszolgáltatás, illetve az ügyészségek szintjén mi hiányzik ahhoz, hogy sokkal gyorsabban működjön eh, az igazságszolgáltatás, mint ahogy az most igaz, és hogy valóban a bűn üldözése, a terror fellépés eh, hatékonyan működjön, hiszen tudjuk, hogy a terrorizmus elleni harc nem lehet nemzeti szintű, csak nemzetközi együttműködéssel eh, megy. Mégis úgy tűnik, hogy nagyon lassan őrölnek az igazságszolgáltatás malmai, justícia lassan hoz döntéseket. A nemzeti határok eh, úgy tűnik, hogy a bűnözőket nem, csak az igazságszolgáltatásokat eh, annak működését állítja meg. európai legfelsőbb bíróságok együttműködésével foglalkozott az együtt, egyik kollega. Természetesen a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartom, de nem kellene ma elgondolkoznunk azon, hogy milyen gyorsabb, hatékonyabb és közösségibb szintű fellépés lenne célra vezető. Köszönjük, Marianne Pintúr következik. Vi com atenção, com muita atenção, eh, as exposições feitas e são... Köszönöm szépen. Nagyon hasznos eh, munkát végez az Európai eh, Bíróképző Hálózat, ehhez kétség sem férhet. Mégis, minthogyha ebben a képzésben elhanyagolnának egy fontos pillért. Mire gondolok? Nos, arra, hogy az ügyvéd de képzése is nagyon fontos. Nem csak a bírák és az ügyészek, hanem az ügyvédek képzése sem elhanyagolható, hiszen az igazságszolgáltatás szem, működése szempontjából fontos, hogy ne csak a bírák, ügyészek, hanem az ügyvédi kar is megfelelően színvonalas tudással rendelkezzen az Európai Uniós jog működése kapcsán. Tehát úgy érzem, gyógytsanak ki, hogyha tévedek, de úgy érzem, hogy nagyobb figyelmet kellene szentelni a, a bírák képzése mellett a ügyvédek képzésének is. Jó lenne, hogyha tényleg ezeken a képzéseken részt vehetnének az érdeklődő ügyvédek is, akik ráadásul illetve úgy érezzük, hogy pénzügyi támogatás szempontjából is nagyobb szerepet kellene vállalni az Európai Uniónak az ügyvédek képzésében is, hiszen ennélkül nem működhet megfelelően olajozottan az igazságszolgáltatás gépezete. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy ne hanyagoljuk el, ha úgy tetszik, a harmadik pillérét sem az igazságszolgáltatásnak. Köszönjük szépen, ezek lettek volna a kérdések. Megkérem a két meghívottunkat, hogy válaszoljanak bármely nyelven, Shakespeare nyelve épp annyira elfogadott, mint Molière nyelve. Köszönjük szépen ezeket a kérdéseket, minden bizonyal nyelveket váltva válaszolunk. Én angolul, kollégám franciául. Azért használjuk ezt a két nyelvet, mert az angol és a francia a JTN hálózatának két hivatalos nyelve. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak ezeken a nyelveken kínálunk képzést hogy a módszertani kétszer könyvet ö, említsem, ezt például lefordítottuk minden hivatalos nyelvre, és más háttéranyagokat is lefordítunk hivatalos, minden hivatalos nyelvre, de persze ez korlátokba ütközik, de próbáljuk lehetővé tenni ezt, hogy mindenki használhassa anyanyelvét. Spanyolul németül, olaszul is vannak rendezvényeink az angol és a francián kívül. A JTN, tehát az igazságügyi képző hálózat igyekszik az európai nyelvi sokszínűség tényének megfelelni. Ugyanakkor a csereprogramra kérdeztek rám, amelyet a JTN szervez, ez meghatározza az igazságügyi cseréket Európában. A program, amelyet kidolgoztunk, nagyon széles körű. Egyrészt, amit említettem, két hetes tanulmányútra küldjük el a bírákat egy másik ország bíróságába, de vannak specialista képcserék, ahol például bevándorlási vagy ö, környezetvédelmi jog szakosodott bírákat cserélünk, vannak bírósági elnökök, van a bírósági elnökök cseréje, aztán a luxemburgi bírósághoz, illetve az Eurojusthoz és az Emberi Jogok Európai Bírósághoz is, bíróságához is küldjük a bírákat. Meghatározzuk tehát az igazságügyi cseréket Európában, de nem miénk a monopólium például az administratív legfelsőbb bíróságok munkatársainak cseréjét a administratív legfelsőbb bíróságok szövetsége szervezi. A JPN, a mi szervezetünk tehát igyekszik administratív támogatást is adni, de úgy, hogy ne terheljük túl, pont azért, hogy ne terheljük túl a nemzeti szövetségeket, és más, látjuk, hogy kollégáink más szövetségeknél nehéz munkát végeznek, mert nagyon nehéz megtalálni azokat a bírákat, ügyészeket, akik ugyan beszélik a nyelvet az egyes tagállamokban, ugyanazt a nyelvet beszélik, illetve ugyanazon kérdésekre kíváncsiak. Ezért tűnhet úgy, hogy a JPN monopolizálja ezt az ágazatot, de ez nem így van. Igyekszünk a cserékkel minden felmerülő igényre választ adni. Tehát monopóliumnak tűnhet ez, de még egyszer mondom, hogy tulajdonképpen a nemzeti szervezetek kezében van a döntés, mi csak szolgáltatunk. Egyetértek, hogy nem elég csak a kinevezésük utána koncentrálni a bírákra és az ügyészekre, hanem egyetértek Zvefka kollégával, Zvefka úrral, hogy már a képzésük, a jogi képzésükben résztvevő leendő bírák, ügyészek eh, cseréjét is támogatni kell, illetve a bírósági jegyzők, vagy gyakornokok, ügyészségi gyakornokok, tehát a jogi diplomájukat megszerzett, de még nem kinevezett ügyészek, bírák cseréjét is bonyolítjuk le. Létezik egy versenyünk, ahol a, a fiatal szakemberek versengenek egymással, és így kerülnek be a a képzésbe, ezen felül például egy nyári egyetemünk is van. Együttműködünk az egyetemekkel, persze nagyon sok egyetemi oktató vesz részt a képzéseinkben szakértőként, ám a mi általunk az használt módszer, a learning by doing, tanuld meg, ahogy megoldod a feladatokat, elvét követi, tehát voltak éppen nem is annyira az egyetemi oktatás módszertanát sem, mint a felnőtt oktatás tapasztalat és módszertanát vonja le. Amikor pedig különböző szakmákról beszélünk, egyetértek azzal, hogy az igazságügyi rendszer hatékonysága nem csak a bíráktól és az ügyészektől függ, hanem minden szereplőtől, a um, ügyvédektől, a bírósági titkároktól, az adminisztratív munkatársaktól is, és őket is megfelelő képzésbe kell részesíteni. Mi a CCBI-vel, amely az Európai Ügyvédi Szövetségek, ügyvédi szervezetek konzultatív testülete, dolgozunk szorosan együtt. Mi hálózatként persze nem tudunk mindenre választ adni, a cél közönségünk korlátozott. Amikor az ügyvédekkel való kollégákkal, ügyvéd kollégákkal találkozom, akkor látom, hogy az európai szinten az ügyvédi képzés sokkal bonyolultabb, nagyobb kihívások előtt áll, mint a bírák, ügyések, ügyészek számára képzés könnyű létrehozni a hálózatot, 35 ilyen képzőintézményben az egyes tagállamokban, de hát a maguk az ügyvédek szakmai képzését az egy, egyes ügyvédi szervezetek végzik, és ebből számos lehet akár csak egy tagállamban is. De egyetértünk abban, hogy minden szakmát európai szintű képviselettes képzési programmal kell ellátni. Mondtam már, hogy a rendőröket is bevonjuk, mondjuk az ügyészek képzésébe. Egy szóval vannak közös képzéseink, és vannak persze olyanok kézenfekvő ez, hogy ügyészek és bírák vesznek együtt a képzésen. De persze a bírák nagyra értékelik a függetlenségüket, és nagyon szeretik a védett környezetet, ahol megnyílhatnak egymás előtt, tehát gyakran ezért számukra biztosítjuk kizárólag a képzést. A bizottság iránymutatása alapján egyébként általában csak egy két szakmának biztosítunk képzést. Még egyszer mondom, nem csak a két szakmának, de mégis a bírák és az ügyészek jelenték a legnagyobb uh, ügyfélkört számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor talán kiegészíteném a hálózaton kívüli cserére vonatkozó kérdést. Igen, vannak kétoldalú kapcsolatok, és ennek alapján akár egy konkrét téma kapcsán, akár egy nemzeteken átívelő probléma kapcsán létrehozhatnak olyan hálózatot kiegészítő kapcsolatokat, amelyek ezt a képzést lehetővé teszik. Nincsen semmilyen monopóliumra való törekvésünk a hálózaton belül, nem akarunk egy ilyen struktúrát létrehozni, egy ilyen struktúrát. Igazából az a lényeg, hogy ez a fontos struktúra, amit a főtitkárság képvisel, segítsen abban, hogy megkönnyítse a munkánkat. Nem könnyű egyébként minket ebből a szempontból kiszolgálni, ezt el kell ismernem. A második pont, a bírák és ügyészek maguk ahogy Volcsák is mondta, az egyik stratégia, jövőbeli stratégiai tervünkkel kapcsolatos kihívásunk az pont az, hogy többet tudjunk felajánlni, több ö, cselekvési lehetőséget, több oktatást tudjunk a fiataloknak a rendelkezésére bocsátani. Alelnök úr, én nem tudok erre a kérdésre válaszolni, nem vagyok felhatalmazva sem, meg kép a, a tudásom sem elégséges ahhoz, hogy pontos kérdéseket adjak. Igazából viszont csak a, a saját megfigyelésemről tudok például a büntetőjogi együttműködés területén beszámolni a terrorizmus kapcsán, azt tapasztaltam, hogy a közös eszközöket nagyra értékelik a bírák, és az ügyészek például az európai letartóztatási parancs és az Eurojust segítsége segít de talán még többet tudna segíteni, hogyha kapacitását tovább fejlesztenénk. Azt gondolom, hogy mindenki tudatában van annak, hogy ez a kettős mozgás, a kölcsönösség, illetve a bizalom építése rendkívül fontos lenne. A büntetőjog rendkívül bonyolult dolog, ezért nagyon fontos, hogy sokat tegyünk annak érdekében, hogy kompatibilis legyen a különböző országok büntetőjoga. Ez egy olyan cél, aminek haladunk az irányába egyébként, és amely operatíven működő képessé teszi az együttműködést. De valóban szükségünk van arra, hogy legyenek integrált eszközeink és intézkedései lehetőségeink, amelyek intézményesítik az információcserét egy bizalmi légkörön belül, és amely lehetővé teszi, hogy jobban reagáljunk, hatékonyabban reagáljunk, hiszen pont ez az előttünk álló kihívás. És hát nyilván nem vagyok szakértője ennek a témának, inkább ez az én benyomásom, az általános benyomásom, ami a, a szakértők közötti eszmecseréből bontakozott ki. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm mindkét vendégünknek, hogy itt voltak ma velünk, és friss információkkal szolgáltak a munkájukkal kapcsolatban. Ezzel most lezárjuk a mai ülés nyilvános részét zárt üléssel folytatjuk, ezért arra kérem azokat, akik nem jogosultak az ártülésen való részvételre,